abban, hogy csökkentsük a kibocsátásokat, és hogy az ezzel összefüggő finanszírozást megoldjuk. Természetesen közvetlen finanszírozásra is szükség van. Ezt pedig az Európai Uniónak kell megoldania. Ezen kívül szükségünk van piaci módszerek kidolgozására is. Mozgósítani kell a tőkét, hogy költség hatékonyan csökkentse a széndiokszid kibocsátást globális szinten pedig szükséges tovább kiterjesztenünk és tovább fejlesztenünk a kibocsátás kereskedelmet. A svéd elnökség egy informális környezetvédelmi miniszteri tanácsülési szervezet órében. Erős és megbízható mandátumot kaptam kollégáimtól, hogy az Európai Unió álláspontját képviseljem, ami a csökkentések 20%-ra, 30%-ra történő megemelését jelenti. Így nyomást gyakorolhatunk a többiekre is. Már több kezdeményezést is tettünk, hogy meghallgassuk partnereinkat, és megpróbáljunk nyomást is gyakorolni rájuk. A nyáron vezettem egy trojkát az Európai Unió, Kína és az Egyesült Államok részvételével. Az Európai Unió ezen kívül harmadik országokkal is tovább tárgyal majd, ez pedig nagyon nagy jelentőséggel bír a kopenhágai célok elérése érdekében. Azonban most önökhöz is fordulok, és a segítségüket kérem, hiszen szükségünk van a kormányzatok segítségére, a parlamentek, de a közvélemény támogatására is, hiszen a klímaváltozás nagyon lényeges. Most szeretnék áttérni az ECO hatékony gazdaságra, környezet hatékony gazdaságra. Az elnökség lehetőséget is lát a jelenlegi pénzügyi és gazdasági válságban, hogy zöld megoldásokat találjunk a fennálló problémákra, és hogy ezáltal erősítsük versenyképességünket. A környezethatékony gazdaság témája nagy szerepet játszott a júliusi órei EU-s környezetvédelmi csúcson egységes volt a részvevők véleménye abban, hogy az Európai Uniónak át kell venni a vezető szerepet a szükséges változások korra. Hangsúlyoztuk azon gazdasági eszközök fontosságát, amely például olyan dolgokban tükröződik vissza, mint a kibocsátási jogok, illetve a kibocsátás kereskedelem. Az elnökség az ősszel is folytatni fogja fáradozásait, hogy a fenntartató fejlődést és a Lisszaboni stratégia céljait minél hamarabb elérjük, és pedig környezet hatékony gazdasággal. A harmadik prioritásunk a biológiai sokszínűség új ambiciózus nemzetközi célokra van szükségünk a biológiai sokszínűség megőrzésére. Már a jövő héten lesz egy magas szintű megbeszélés Strömstadban, Svédországban. Ennek során pedig szeretnénk előkészíteni az Európai Unió konkrét stratégiáját, melynek célja, hogy új víziókat szervezzen, illetve alakítson ki 2010-re. Természetesen eh, ennek költségei is lesznek. Azonban eh, nagyon fontos azt is látnunk, hogy amennyiben a ökoszisztémák eh, tönkre mennek, az sokkal drágább lenne. Született egy tanulmány az ökoszisztémák és a biológiai sokszínűség gazdaságáról. Remélem, hogy ez a tanulmány kinyitja majd a résztvevők szemét, hiszen ezt is meg fogjuk tárgyalni Strömstadtban. Az ökoszisztémákról és a biológiai sokszínűségről sokkal jobban kell informálni a közvéleményt is. Svédország éppen ezért támogatja azt a szándékot, hogy legyen egy tapasztalat, ismeretcsere platform. Reméljük, hogy 2010-ben ezt a platformot ki is tudjuk alakítani. Remélem, hogy a parlament is hozzájárul ahhoz, hogy az Európai Unió megfelelő eszközökkel rendelkezzen a biológiai sokszínűség megőrzésében. Ami a tengeri környezetre vonatkozik, ez regionális perspektívákat jelent. Hiszen a tengernek